csük saját értékeinket, és azt, hogy a jogalkotás ezeket kövesse, ezeket az értékeket, amelyek maradandóak. Grazie. Per il gruppo EC... Köszönöm szépen, most pedig az ECR nevében megadom a szót Kirkop úrnak egy perc.